Meine Damen und Herren! Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Jó reggelt kívánok! Ich bitte nicht so laut zu sprechen. Kérem, hogy egy kicsit halkabban beszélnek, hogy hadd aludjak tovább, szépen, kényelmesen, békében. Ne ébresztenek fel! Wir kommen jetzt zum Tagesordnungspunkt 3. Térjünk rá a 13-as napi rendi pontra. Danjean úr, öné a szó. Merci, monsieur le président. Köszönöm szépen, elnök úr. Tarant úr jelentéséről fogunk szavazni. A közös védelmi és biztonsági politika és ennek szerepe az éghajlatváltozás elleni harcban, és ez a SZEDE szakbizottság jelentése. még folyik a tárgyalás a jelentés egyes módosításaival kapcsolatban, úgyhogy én azt javaslom, hogy halasszuk el a szakbizottsági szavazást erről a jelentésről. Mm-hmm. <clears throat> Well, actually... Nos, igaz, amit Danzsán úr mondott, hogy kicsit kés, késlekedtünk, késtünk, hosszú tárgyalások voltak, és most készítjük, a, állítjuk össze a dokumentumokat. Általában én nagyon is kitartok amellett, hogy tartsuk be az ütemtervet, mert nem mindig sikerül elég gyorsan haladni, de ebben az esetben hadd mondjam el, hogy, hogy ez a halasztás a néppártnak több, nagyobb lehetőséget, több időt ad ahhoz, hogy egy kicsit közelebb kerüljenek a mi álláspontunkhoz. Hogy a néppárt ez megteszi-e, ezt nem tudom megítélni elnökként, de azt gondolom, hogy vannak ezzel kapcsolatban egyetértés uralkodik, és ezért elhalasztjuk. Janakú jelentés. Janakú jelentés, költségvetés. Janakú asszony, van-e valami fontos? Wer vertritt sie? Who is? Wer vertritt von Janaku? Janaku asszonynak ki a helyetteseit most. Frau Janaku kommt mit einer kurzen Verschwörung. Janaku asszony egy kicsit késik. Akkor azt javaslom, hogy térjünk rá a Brandner jelentésre és szavazására. Brandner asszony, ő sem szeretne hozzászólni. Jó, akkor 17-es mellette ellene, tartózkodás elutasítva. 19 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Egyes mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Kettes mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Három mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Négy mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Húszas mellette, ellene, tartózkodás elutasítva 21 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva 22 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva 5-ös mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk, 6 mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk, hetes mellette, Kérdezem, hogy szavazhatunk-e együtt a jelentéstevő módosításairól a kompromisszumokkal együtt, 7-estől 10-es plusz kompromisszum mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. Akkor 12, 12 mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk 23 mellette, nem, nem, nem, okafogyott, 13 mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk, 14 mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk, 15 mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk, 16 mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk, 28 mellette, ellene tartózkodás elutasítva, záró szavazás elektronikusan szavazunk a teljes műről.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 zum Tagesordnungspunkt 13. Akkor visszatérünk a 13-as napi rendi pontra. So, Frau Janaku ist da, wir können also loslegen. Mrs. Janaku, do you want to say something? Janaku asszony szeretne hozzászólni. Szeretne hozzászólni, Csanakó asszony, tessék? Kire Proede, a Istin Tropológia, tesz. Köszönöm szépen. Négyes módosító. Nos, ezzel kapcsolatban részenkénti szavazást kértek. Nekem tevőnként ezzel semmi gondom nincsen. Négy kompromisszumos módosító van, és két szóbeli módosító. Köszönöm. Köszönöm szépen. akkor ez biztos gyorsan sikerül majd a kompromisszumokról szavazni. Egyes mellette? Kompromisszum, egyes kompromisszum, ellene tartózkodás, elfogadtuk. Kettes kompromisszum mellette ellene tartózkodás, elfogadtuk. Hetes módosítás, szobori módosítása mellette ellene tartózkodás, elfogadtuk. Hármas kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 11-es mellette ellene tartózkodás elutasítva. 12-es mellette ellene tartózkodás. Szerintem elutasítottuk, de ellenőrizzük. 12-esről szavazunk. Und für. Ja, für. Ja. Die Abstimmung ist geschlossen. Lezárom a szavazást. 16-46 ellenében elutasítottuk. Tizenhármas mellette ellene tartózkodás elfogadt. 14-es mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva. 15-ös mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 4-es kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 19-es mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 20-as mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk, 21-es szóbeli módosítása mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, zárószavazás, elektronikusan szavazunk. Die Abstimmung ist geschlossen. Lezárom a szavazást. 59 -en mellette, négy ellene, egy tartózkodás elfogadtuk. Gratulálunk a jelentéstevőnek és a jelentés készítőjének. 16-os napi rendi pont. A hullandasszony, a jelentéstevő Magnitsky ügyben egy <clears throat> ajánlás a tanács számára. Ogulanda asszony szeretne-e hozzászólni, mondani valamit? Akkor szavazunk. Egyes mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. Kettes mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. A négy Schulzról szavazhatunk-e együtt? Nem? Hármas mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. Négyes mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. Öt mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. Hat mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. Hetes mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. Nyolcas mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. Kilences mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. Potasievics az úr szeretne hozzászólni a tízeshez, szóbeli módosítás. Köszönöm szépen. Azok, akik tegnap a módosítások vitájában itt voltak, látták, hogy egy jelentés, egy módosítás, egy probléma volt a tízes pontban, egy szón akadtunk föl, nagyon érdekes vitát folytattunk Orjánz úrral, illetve a szocialisták tanácsadójával. Úgyhogy most meg tudtunk eh, állapodni a kompromisszumos javaslatról. Azért azt, ezért azt javaslom, hogy szóbeli módosításként fogadjuk el a következőt. A bekezdés a következőképpen hangzik. Arra bátorítja a tanácsot, hogy koherens és proaktív eh, megközelítést eh, alkalmazzon egyéb Oroszország emberi jogsértések kapcsolatban a megfelelően dokumentált, független forrásokból származó adatok alapján, és hasonló korlátozó intézkedéseket vezessen be, mint utolsó lehetőségként. Van-e ellenvetés? Nincs, akkor a tízesről így szavazunk mellette. Ellenet tartózkodás elfogadtuk. 11-es két részben. Első rész mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. E, másik rész mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. Zárószavazás. szavazás. Elektronikusan szavazunk a teljes javaslatról. Megnyitom a szavazást. Abstimmung ist geschlossen. Lezárom a szavazást. 62-en mellette, ketten ellene, egy tartózkodás elfogadtuk. Gratulálunk Óland asszonynak. Tizenhetes napi rendi pont. Az Európai Unió, Kolumbia és Peru közötti kereskedelmi megállapodás. Egy pont van, Lunacek asszonyé, egyes, mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. Záró szavazás, elektronikusan szavazunk. Die Abstimmung ist geschlossen. Lezárom a szavazást. Das ist mit 54 54-en mellette, 9-en ellene, egy tartózkodás elfogadtuk. Gratulálunk eh, Szalafranka úrnak. So, wir kommen nun zu dem Thema 18. 18-as napi rendi pont. Digitális, eh, az Európai Unió digitális eh, szabadság stratégiája. Sáke asszony a jelentéstevő, jelentéstevő, Potaszjevics úr. Elnök úr, mielőtt megkezdjük ezt a vitát, szeretnék hangot adni a meglepetésemnek, mert ezt a témát még eddig nem sikerült megbeszélni, és ma van az egyetlen lehetőség arra, hogy meghallgassuk a nagyra becsült jelentéstevőt. Nagyon sok vita folyt már, de azonban nem volt lehetőség arra, hogy a frakciók elmondják a véleményük el a jelentésről. Tudom, hogy kevés az időnk, de őszintén, hogyha azt látjuk, hogy egyszer csak megölik például az új nagykövetet valamilyen internetes mozifilm miatt, akkor majd meglátjuk, hogy az interneten milyen veszélyeket rejthet magában, és akkor meglátjuk, hogy mit mulasztottunk el, amiatt, hogy nem vitáztunk megfelelően ez erről a kérdésről. Tehát ennek az EU külpolitikájában nagyon nagy ö, szerepe van. Elnök, nos, kedves kollega, most egy kicsit hosszabb vitát folytathatunk, mint ahogy eredetileg terveztük, mert maradt időnk a szavazásra egy szavazást megspóroltunk magunknak, elhalasztottunk egy szavazást, úgyhogy most egy órával több időnk van, illetve 30 perccel több időnk van, úgyhogy ezt kihasználhatjuk a vitára. Oké. Okay. Frau Schake. Schake asszony. Etwas kurz, damit er Sevic gleich Zeit hat kicsit röviden, hogy Mrs. Jevics úr utána rögtön hozzászólhasson, jó sokáig. Like, we do have an opportunity for discussion. Nagyon örülök annak, hogy lehetőségünk nyílt megvitatni ennek a digitális szabadságról szóló jelentésnek az első változatát. Van egy másik jelentés, amely a biztonság és védelmi eh, kérdésről, cyber, eh, biztonság, cyber védelem témájáról eh, fog, témájával foglalkozik, a SZEDE bizottságban folyik párhuzamosan. Elnök úr, talán hogyha kikapcsolná a mikrofonját. <laughs> um, and therefore you will find... Ezért ebben a jelentésben a hangsúlyt sokkal inkább más aspektusokra helyeztem, az egyéb aspektusokra, kereskedelem, emberi jogok, fejlesztés, politika, bővítés, stb. Az első tervezet, amelyet az asztalukon találnak, közös E, erőfeszítéseknek az eredménye, az árnyék jelentéstevőkkel együtt dolgoztam, illetve e, számos érintettől, üzletvilágból, a civil társadalomból, az emberi jogi jogvédőktől kaptam e, ötleteket, akiknek az új valósággal kell szembenézniük Kínában, Kínától Iránig, Bahreinen keresztül mindenféle országban. Ez a stratégia megvizsgálja mind a lehetőségeket, mind a kihívásokat, amelyekkel szembenézünk európai szinten, és megnézi azt, hogy az új technológiák, az ICT milyen szerepet játszanak, információs és kommunikációs technológia milyen szerepet játszanak és mennyiben kell ezekre tekintettel lennünk a politikai döntéshozásunk során. Konkrét politikai eh, javaslatokat teszünk egy eh, stratégiára, eh, amely szerint az IKT-t hogyan lehet streamline-olni és mainstreamingelni az politikai döntéshozási folyamatban. A politikai döntéshozatal lehetővé teszi az, hogy az emberek könnyebben hozzáférnek az információkhoz, könnyebben kifejezik magukat, a sajtószabadság is kiterjedt számos országban, és ennek tanúi lehettünk számos országban, ahol online indítottak akciókat. Ez a gazdasági fejlődés és a fejlődés és fejlesztés politikában is fontos. Másik oldalon látjuk, hogy a technológiákat arra is használják, hogy elnyomják az embereket, és hogy az üzleti világok, világ lehetőségeit korlátozzák a harmadik országokban. Egyre nagyobb cenzúra, fel, ö, megfigyelési kampányok folynak egyes országokban. Ö, akár e-maileket is szűrnek, cenzuráznak és megfigyelnek. Úgyhogy látjuk a fontos, a technológia fontosságát és az internethez való hozzáférés fontosságát az emberi jogok keretében is, és a, az IKT-t gazdasági, kulturális, szociális, politikai fejlődés szolgálatába kell állítani, nem pedig veszélyforrást csinálni belőle. Látják a különböző fejezeteket, itt van egy fejezet az emberi jogokról szól, a kereskedelemről a következő, aztán az internetes eh, szabályozás, ez megint csak nagyon fontos téma az európai napirenden. Vannak eh, konkrét javaslatok, azzal, ajánlások azzal kapcsolatban, hogy mit kell tennünk annak érdekében, hogy biztosítsuk, hogy megfelelő egyensúlyt eh, teremtjük meg. Ami a kereskedelmet illeti, még mindig számos technológiát, rengeteg technológiát exportál az Európai Unió olyan országokba, ahol nem a jog, jogállamiság érvényesül, ahol tudjuk, hogy ezeket a technológiákat az emberi jogok eltiprálására használják. Úgyhogy az üzleti világ felelősségét vetjük itt fel, jobban együtt kell működni az üzleti világgal, ajánlásokat kell adni a vállalati, szociális felelősségvállalás témájában az üzleti világ résztvevőinek. Ez ugyanolyan fontos a kereskedelmi szabályaink keretében is, ahol a technológiák egyre fontosabb szerepet játszanak. Internetes szabályozás. Eddig az internet szervesen mm, fejlődött, és nem volt olyan sok szabály, ami, szabály, ami korlátozta volna ezt a területet. Így a szabály, az internetet az üzletvilág, a civil társadalom, a, fogy- a használók, felhasználók, illetve a kormányok együtt szabályozzák. Tehát ez köztér és üzleti világ tere is. Az internet, a Nemzetközi Telekom Unió, illetve az ENSZ és egyéb szervek is dolgoztak ki ajánlásokat az internetes szabályozással kapcsolatban. Vannak olyan államok, amelyek szeretnék erősíteni a kontrollt, az ellenőrzést, növelni a tömeges cenzúrát, e, és megfigyelni az állampolgáraikat. Az Európai Uniónak ezzel szemben fel kell lépniük, lépnie, ezért e, ilyen értelemben fogalmazta meg ajánlásokat. Mivel több időnk van a vitára ma, ennyiben hagynám, de azt még hadd mondjam el, hogy az Európai Parlament tagjainak tudnia kell, hogy fontos felelősségük van, és lehetőségük arra, hogy az Európai Unió külpolitikájában a digitális szabadságot alakítsák. Ehhez azonban az is fontos, hogy jobban értsük, és több ismeretünk legyen a digitális technológiákról. Hogyha Bárki szeretné eh, jobban megérteni a digitális technológia, technológia exportjáról szóló eh, kérdéseket, szívesen segítek nekik. Nos, én egyeztettem az, a, az jelentéstevőkkel és a, az érintettekkel, eh, és az kereskedelmi mm, biztossal, illetve munkatársaival, és az ő segítségükkel kívántam egy ütős jelentést készíteni, eh, és ugye az ő szempontjaikat is figyelembe vettem, hogy az említett fejezeteket ki tudjam dolgozni. Köszönöm szépen elnök, köszönöm szépen Szievics úr, tessék! E, köszönöm szépen. Szeretném kifejezni csodálatomat az elnök úr irányába, aki ilyen gyorsan reagált a szerélemre, és így lehetséges megmutatni ezt a témát. Brock úr ismételten megmutatta azt, hogy nem véletlen az, hogy ő szabizottságunk elnöke. De vissza a témánkhoz. Minden nap láthatjuk azt, hogy az internet hogyan vált a valóságunk részévé. Most már nem egy egzotikus része életünknek, hanem ez egy olyan terület, ahol a történések kihatnak mindennapi életünkre. Úgy vélem, hogy egy kicsit eh, lemaradtunk a vitáinkban. Örömmel vettük tudomásul az arab tavasz tavaszt, illetve azt, hogy ez mind a digitális technológiának köszönhetően jött létre, viszont ma megdöbbent bennünket az a tény, hogy egy egyszerű mozifilm az interneten diplomaták kivégzéséhez vezet. Tehát ez a jelentés, vagy ez a kísérlet, és ezt hangsúlyozom, hogy egy kísérlet, ez nem egy megoldás, nem egy válasz még, ez egy kísérlet arra, hogy megmutathassuk azt, hogy mennyi szabadságra van szükségünk, és mennyi szabályozásra, és a szabályozás mennyire lehet káros a szabadságra, hiszen meg kell válaszolnunk egy fő kérdést kinek kell szabályozni az internetet, kinek kell meghozni a szabályokat. Az aktáról szóló vita is megmutatta azt, hogy vannak olyan csoportok, amelyek képesek megszervezni magukat és tiltakozni. Tehát nem csak, egy, nem csak a szabályozásról van itt szó, amely a kereskedelmi résszel foglalkozik, ez olyan szabályozás, amely rámutat, rá tapint több ö, ember életére is, illetve a szabadságra. De miért egyre fontos a szabadság számunkra? Eddig igazából becsaptuk az állam polgárokat, mert az aktát kereskedelmi szerződésként mutattuk be, viszont ez akadályozta volna ez a szerződés. A az internethez ők szabadságát. Sáke asszonyt tisztelem, mert rengeteg erőfeszítést tett e, annak érdekében, hogy meg lehessen kezdeni a nyilvános vitát, mert egy ilyen nyilvános vita nélkül ez csak egy üres jogszabály lenne, csak papíron létezne, és az emberek bennünket hibáztatnának azért, amiért az életüket próbáljuk irányítani, anélkül, hogy ők ebben részt vehetnének. Nem volt még eddig lehetőség arra, hogy mélyebben megvitassuk ezt a jelentéstervezetet, de van egy-két megjegyzésem azért. A négy fejezet közül az első az az emberi jogi fejezet, azért, mert ez alapvető fontosságú az emberi jogoknak kell az első helyen állniuk, amikor bármilyen fajta internetes szabályozásról beszélünk. Tehát azt javasoljuk, hogy aki szeretne új technológiákat bevezetni a kibertérben, annak kötelező lenne egy hatástanulmányt felmutatnia az új technológiákat, illetően még pedig az emberi jogok vonatkozásában. Olyan technológiákról beszélek, amelyen nyomon lehet követni emberek e-mailjeit, vagy embereket, akár az rendőrség is alkalmazta fajta technológiákat, de mi szeretnénk tudni azt, hogy ezek a technológiák miről is szólnak valójában. Tudni akarjuk a részleteket második eh, sorban pedig. 32-es bekezdésben, amely azt mondja, hogy minden Európai Uniós politikába be kell ezt vezetni. Én voltam az Európai Szomszédsági Politika jelentés készítője, és meg tudok mutatni olyan területeket, amelyek valóban kötődnek az internethez kötődő területhez, és ezek előnyösek lehetnek számunkra. Utolsó megjegyzésem, amelyet szeretnék elmondani a jelentéssel kapcsolatban, ez a nyílt vita kérdése. Az internet felhasználók, szövetségeseink, és szövetségeseink is maradnak akkor, hogyha beszélünk velük, hogyha nyilvános vitákat szervezünk, az internetes helyzet jelenleg hasonlít a 19. századi közlekedési helyzethez. Mindenki örült annak, hogy egyik, ország, egyik városból a másikba utazhat, elég ez addig, amíg két autó össze nem ütközött. Tehát ezek a szabályok, amelyeket létrehoztunk a közlekedés érdekében, egy kicsit korlátozzák a, szabad, a szabadságot, de ezek szükségesek a megfelelő közlekedés érdekében. Szerintem nekünk is hasonló dolgot kell tennünk az internettel. Köszönöm szépen, elnök úr. 15 évvel ezelőtt én számítógépet adtunk egy olyan országnak, ahol az embereket legyilkolták. Ezt az ország soha továbbra sem My country with, together with one... Továbbra sem szabad, kellett Timorról van szó. Vannak olyan szabályok, amelyek teljes mértékben megfogyják a gazdaságunkat. Én nem ö, vonom kétségbe az internet ö, ö, fontosságát. A tüntetés, amely megtörtént, az nem se, semmilyen a szervezet felkerésére történt. Négy, négy darab személy hívott fel erre a tüntetésre. A kérdés az az, ahogy Mária Szkáke is felvettette, hogy hogyan lehet irányítani az internetet, és ehhez kell az Európai Unió. Nem csak a tagállamokról van szó, egyenleg ugyanolyan, mint a, ez, mint a pénzügyi rendszer, ott is irányítás kell, és valóban itt változtatást kell hoznunk. Szerintem a jelentéskészítő nagyon fontos elemeket vetett fel, például azt, hogy a, például a vállalatok felelősségét is feltette, és mindenfajta tevékenységet, amit nem lehet szétválasztani, attól, hogy meg lehessen akadályozni az internet te való visszaélést, például a büntetteket, a gyermekpornográfiát, terrorizmust, az idősekkel való visszaélést. Nem tudom, hogy most emiatt ölték meg a diplomatákat, más okból kifolyólag ölték meg korábban is mert azért mert például azért, mert embereket mobilizáltak mások ellen. Ugyanezt történik most is. Szeretném elmondani végezetül, hogyha bármilyen európai politikának a külügyi politika területén proaktívnak kell lennie, akkor nem csak azokat kell támogatni, akiket elnyomtak a különböző elnyomó kormányok, például az emberi aktivistákat. Aktív politikával például hozzájárulhatnánk ahhoz, hogy bátorítsuk a különböző technológiák terjedését, amelyel amelyen meg lehet akadályozni az elnyomást. Úgy gondolom, hogy az internet irányítása ezt jelenteni, de természetesen figyelembe kell venni a szellemi tulajdonjogokat is másként. A kulturális értékteremtőink valóban bajba fognak kerülni. Dziękuję, panie przewodniczący. <clears throat> Wydaje mi się, że e, doświadczenie... Köszönöm szépen, elnök úr. Úgy vélem, hogy e, Sivjec úr, a Sivjec úr által említett e, tapasztalatok, <clears throat> például az aktával kapcsolatos tömeges demonstrációk, egyre, után egyre kényesebbé vált az ügy, illetve egyre jobban odafigyelünk erre, amikor digitális szabadságról beszélünk. Jelentéstevő teljes joggal mondta el azt, hogy mennyire fontos a digitális technológia az emberi élet szempontjából, illetve az emberi jogok védőinek és fontos tevékenységi területe ez a kiber teret kell védeni, illetve a sajtó szabadságát. Sok példát hallottunk már a szakbizottságüléseken, illetve a plenárison. Bizonyos országokban demokratikus folyamatok azért nem mennek zöggenőmentesen. Egy hagyományos, amik, amikor a hagyományos formátumban nem tudtak megjelenni az újságok, akkor külföldön meg tudtak jelenni internetes formában ezek az újságok is, így legalább a felhasználók egy részét sikerült elérni. Szeretnék arra utalni, hogy a Facebooknak milyen kiemelkedő szerepe volt az arab tavasz eseményei kezdetén. Azok, akik Egyiptomban a változást szerették volna elősegíteni, a Facebookon keresztül tartották a kapcsolatot, és eh, egyik eh, díjazottunk is, Asma Maszhov is, a Facebookon keresztül ért el társait, neki ítéltük a Szaharov díjat legutóbb. Ez is mutatja, hogy az internet és a modern technológiák mennyire fontosak különböző mozgalmak esetében. A tunéziai, a Tahrir téren történtek, tehát Egyiptomban történtek, nem jöhettek volna létre a modern technológiák nélkül. Így virtuális hálózatokat is létre tudunk hozni azok számára, akik az emberi jogokat védik, akik különböző gondolatokat, lényeges gondolatokat szeretnének terjeszteni. Az internet szolgáltatók vállalatok. A parlamentben jelenleg folyik egy párhuzamos vita a vállalatok felelősségéről, társadalmi felelősségéről. Hogyan lehet a vállalatok szerepét meghatározni most, hogy az internet előre tör, hogyan lehet megoldani ezt egy olyan helyzetben, amikor nagyon sok a fenyegetettség. Utalnék arra, amit Gomes asszony mondott. Ott van például a gyermekpornográfia, szervezett bűnözés veszélye, ugye ezeket mind lehet az interneten keresztül is terjeszteni, itt is, így is terjedhet. Kérdés az tehát, hogy hogyan lehet ezeken a területeken azokon a területeken arra van szükség a maximális szabadsággal élni, és azokon a területen, ahol, területeken, ahol korlátozni kell, ezt megoldani. Tehát a, a társadalomra hát a társadalmat károsító negatív hatásokat kell valahogyan korlátozni. Köszönöm. Ich glaube, dass dieses Thema von uns sehr Azt hiszem, hogy ez a ez a téma rendkívül fontos, és részletesen kell foglalkoznunk vele, főleg azóta, amióta tudjuk az eseményeket, vagy beszéltünk az eseményekről. A szó szabadsága nagyon fontos és döntő eszköz. Az internetet használni kell, azokban az országokban is engedni kell a használatát, ahol egyébként a vélemény szabadságot korlátozzák. Ez egy fontos pont. egy, hogyha olyan definíciót választunk, amely megengedi azt, hogy más szektorokból, más ágazatokból irányulóan korlátozzák ennek a használatát, ez azoknak a majmára hagyja a vizet, akik elnyomó kormányokat tartanak fenn. A másik oldalon tudnunk kell azt is, hogy az internet szabadsága és a vélemény nyilvánítás szabadsága nem vezethet olyan következményekre, hogy egy néhány e, idióta az internet használatával háborút robbant ki, e, és tudatosan provokál. Mondjuk egy filmet nem, nem azért e, provokálnak, mert egy filmet, mint műalkotást akarnak az internetre felhelyezni, hanem azért, mert, mert gyűlöletet akarnak kelteni a népek és a vallások között. Hogy a különbséget tegyünk e között, a két oldal között, ez nagyon nagyon-nagyon nehéz, és ez a kulcsfontosságú kérdés, és erre én sem tudom a választ, hogy hogyan lehet ezt a finom különbséget megtalálni. Meg kell, végig kell gondolnunk együtt, hogy mit tehetünk ennek érdekében. Hogyha valami új dolgot fedeznek föl és kezdenek el használni, ennek mindig van előnye és hátránya. Hogyan lehet józan egyensúlyt, egyensúlyt kialakítani? Remélem, hogy ez majd a vitánk során majd erre választ találunk. Egy ilyen jelentést nem lehet átboxolni gyorsan, hanem, hanem meg kell beszélni, tárgyalni, finomítani az álláspontot olyan szakértőkkel, akik, akik kiismerik magukat a jogi kérdésekben, kiismerik magukat az értékrendek kérdésében, és a finom hangolást el tudják végezni. Szívécs úrnak igaza van, több időt kellene szánnunk erre a témára, mert mint ahogy látják, a Mohamed filmben is ez az eszköz hatalmas tömegeket ér el, akár jó, akár rossz célokra. Nagyon fontosnak tartom, hogy a munkánkban előre tudjunk lépni, és mindenki elmondhassa a véleményét. A jelentéstevője a szó. Uh, Köszönöm szépen mindenképpen Fontosnak tartom azt, amit elmondott a szólásszabadságról, ugyanakkor úgy gondolom, hogy óvatosnak kell lennünk, hogy a nem régiben megjelent incidenseket nem vezessenek ezek további vitákhoz. Szeretném, szeretnék emlékeztetni arra a tényre, hogy már három beszélgetésünk volt erről a témáról, beszéltünk emberi jogi diplomáciai kérdésekről, illetve ezen esetekről szóló videókat át lehetne adni. Úgy gondolom, hogy az emberi jogi aktivisták, azok az emberek, akik technológiával foglalkoznak, ezek más kontextusra tudják helyezni ezt a vitát. Szeretnék köszönetet mondani mindenkinek, aki részt vett ebben a vitában. Szeretnék válaszolni néhány szóban. Úgy gondolom, hogy a lehetőség, amit meg kell ragadnunk, az az, hogy megvizsgáljuk azt, hogy milyen fajta politikák relevánsak, és hogyan lehet ezeket a technológiákat a külügyi fellépéseink során alkalmazni, például az emberi jogi főképviselő hogyan tudja ezeket alkalmazni, annak érdekében, hogy ezek ne korlátozzák az emberi jogokat, vagy hogy lehet ezt a javaslatot alkalmazni, amit a főképviselő asszony, illetve Krúz biztos asszony is javasoltak. Úgy gondolom, hogy az emberi jogi hatástanulmány koncepciója nagyon fontos a fejlesztése az új technológiák kapcsán, viszont az, hogyha meg, meg kell vizsgálni azt is, hogy milyen kontextusban használjuk az új technológiákat. A Facebook például nagyon fontos eh, annak érdekében, hogy az emberek eh, információt tudjanak cserélni, illetve találkozhassanak online. Az online, egyetemem is volt egy olyan platform, internetes platform, amely segítette a tüntetőket. A Szíriában is volt egy hasonló, viszont ezt utána elárasztották a megfigyelő technológiákkal, és a másképp gondolkodók a tüntetők ellen használták fel. Tehát nagyon fontos az, hogy ezt egyfajta kontextusba helyezzük, és biztosítsuk azt, hogy az egyensúly a szabad és nyílt internet felé mozduljon el. A tömeges cenzúra kérdése Kínában ugyancsak érdekelhet bennünket, hiszen ez nem csak, hogy akadályozza az üzleti életet, hanem ez akadályozza az emberi jogok fejlődését is. A fejlesztési politikák tekintetében, ahogy Gomes asszony is elmondta, rengeteg lehetőség van arra, hogy hozzá lehessen juttatni az embereket a, a olcsó tabletgépekhez, hogy ezt felesen használni oktatásra. És van még egy olyan téma, amelyet gyakran tabunak tekintünk, ez a, az nők jogai, vagy a, a, a különböző reproduktív jogok. Ezen kívül fel lehet használni ezeket a technológiákat más esetekben, és az internetes irányítás esetében arra kell ügyelnünk, hogy ne ö, szabályozzunk túl. Gyakran azt látjuk, hogy nem tudjuk ezt egyedül megtenni, ezt együttműködő módon kell megtennünk, és ez is fontos, hogy figyeljünk arra, hogy nem kell mindig új jogszabályokat alkotnunk, és örömmel mondhatom azt, hogy nem igazából kell mindig új jogszabályokat alkotnunk, mert néha már túl sok van ezekből, viszont amit megtehetünk az az, és meg is kell tennünk, hogy a jogszabályokat, az emberi jogok, a verseny, az átláthatóság és elszámoltathatóság kapcsán egyformán kötjük az új technológiákhoz, és ez már sokat jelenthetne. Mindenképpen szeretném folytatni ezt a vitát nem csak az árnyék jelentéstevőkkel, és akiket érdekel ez a téma, hanem azokkal is, akik valóban felhasználói, fogyasztói, Eh, az internetnek, vagy más szerepvállalókkal is szeretnék vitát folytatni, akikkel eddig sikerült elég együttműködően együttműködnünk. A kiberbiztonság kérdései szerintem Kelem úr jelentésébe tartoznak. A SZEDE albizottság készíti ezt a eh, jelentést, és ez kiegészítő jellegű ezen jelentéssel kapcsolatban elnök. Akkor most rátérünk a következő napirendi pontunkra. Ez pedig egy zárt ülés lesz. Ezért szeretném megkérni azokat, akik most egy kis szabadidőt kaptak, hogy hagyják el a termet. Ich glaube, das ist insbesondere auf den hinteren Ringen der Fall. Úgy gondolom, hogy főket a hátsó sorban ülőket érinti ez. Is the von hinten alle... Akik hátul ülnek, mindenki itt maradhat? Wir haben jetzt äh, az új jemeni küldöttségvezetőjével fogunk beszélni, Bettina Musáit asszonynal, és azt kérném Bettina Musáit asszonytól, hogy foglaljon.